Good afternoon, ladies. Üdvözlök mindenkit, kérem foglaljanak helyet. I open the meeting. Megnyitom az ülést. a Regi Szakbizottság mai ülését megnyitom november 9-én. Először is a napi rendet fogadnánk el. Egy megjegyzésem van. A napi rend tervezettel kapcsolatosan Van Nistelrooy úr az ő saját kezdeményezésű jelentéséről szóló szavazás a 136-os cikk 3-as bekezdés ről a munkahelyteremtést illetően a november 29-i ülésre halasztanánk. Én helyt adtam ennek a kérésének, mert úgy gondolom, hogy megfelelően meg kell ismerkednünk ezzel a jelentéssel, és hogyha további időre van szükségünk, akkor ez, erre most lehetőség nyílik. Tehát akkor még egyszer ezt a szavazást a következő ülésünkre, november 29-ére halasztjuk. És ezzel a változással megkérdezném, hogy elfogadjuk-e a napi rendet? Bustináró úr, rendben. Köszönöm, köszönöm. Akkor megvan a napi rendünk a mai és a holnapi üléshez a szeptember 8 és az október 11-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. A jegyzőkönyv tervezett online hozzáférhető, és a szokásoknak megfelelően, amennyiben nincsenek kifogások az ülés során, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Ha ezt így elfogadjuk, akkor következnek az elnök közleményei. Egy bejelentésem van ami gondolom, hogy minden kolléga számára érdekes lehet. Itt a Habitat 3-as kiotói konferenciára vonatkozóan a regi kolléga részéről ketten, Westphal asszony és Obricht úr képviseli a szakbizottságunkat, majd megadom a szót, hogy röviden szóljanak a konferenciáról. Albrecht úrral kellene kezdenünk, ugyanis neki további elfoglaltságai vannak, úgyhogy megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Egy általános háttértájékoztatással kezdeném. Az a város fejlesztéssel kapcsolatos vélemény jelentéstevőjeként. A Habitat 3-as ülést az ENSZ Habitat szervezi 20 évenként. Ezért eh, nem egy túl gyakori esemény, meglehetősen kivételes alkalom az atmoszférája, tehát a légkör és a célkitűzések is változnak. Ami most különösen érdekes, az, hogy a fenntartható célkitűzések, az ENSZ fenntartható célkitűzéseire épül majd ez a konferencia, ez a 11-es célkitűzés, és ez egy köré, a célkitűzés köré az ENSZ Habitat az urbanizáció témáját erre a célkitűzésre fűzte fel a városi agenda kapcsán. Erről lesz szó Kítóban. Az volt az elképzelés, hogy ezt a városi agendát bevezessük. Ez több éves vagy hónapos erőfeszítést jelentett a tekintetben, hogy az ENSZ-et meggyőzzük, miszerint abszolút fontos nem csak a városi területek állampolgárság kapcsolatos szempontjait, hanem az irányítást is felvessük. A helyi önkormányzatok, a helyi demokrácia az ENSZ struktúráiban jelentek meg, ezért a helyi önkormányzatok, a helyi demokrácia kérdése elsősorban a civil szervezetek szempontjából került napirendre, és nem a kormányzati szempontból. Úgyhogy a helyi önkormányzatok különböző szervezetei a helyi önkormányzatok globális hálózata, amelyen belül európai hálózatok is működnek, őket kell meggyőzni, hogy elsősorban a városfejlesztési kérdésekkel foglalkozzanak, és például az intelligens városok kérdésével, mint új elem. Ezen kívül az irányítás, a kormányzás kérdésével is foglalkoznunk kell városi területeken. Önkormányzatok nélkül ezeket a célokat nagyon nehéz lenne elérni. Ezért Kítóban mi azt tapasztaltuk, hogy a vita két szinten zajlott. Az egyik a városi kérdésekre vonatkozott, az új kihívásokra, a közlekedés, az intelligens városok, stb. A második szinten pedig a szegényebb területekre irányult, a városok jogaira, az állampolgárok jogaira. Tehát az egyik szint, hogy mit tegyünk a városi területeken, új kihívások, stb. A másik elem pedig a kormányzási kérdésekre vonatkozott. Ez Európa, illetve Szingapur számára különösen érdekes volt, a partnerség, a többszintű kormányzás, integrált megközelítés. Az afrikai kollégák pedig a centralizáció igényét vetették fel, ugyanis ott egyáltalán nem érvényesül a centralizáció számokra, a városi problémák megoldása a decentralizáció megoldását jelenteni, Nevezetesen, hogy a helyi demokráciák kezébe nagyobb hatásköröket kellene adni. Az európaiak igen nagy számban képviseltették magukat, és ők némileg más szinten beszéltek, ők a recentralizáció veszélyre, veszélyeire hívták fel a figyelmet, miközben mások a decentralizációt szorgalmazták. De minden esetre a városi kérdések köré épültek a viták. Végezetül pedig azt hiszem, hogy jó lépés volt az, hogy az Európai Unió nem a parlament vagy a bizottság képviseletében, hanem egy európai delegációként jelent meg. A kiállítás, az európai kiállítást is megszerveztük. Ez az Európai Bizottság kiállítása volt, nem az Európai Unióé. Úgyhogy azt javasolnánk, hogy legközelebb az Európai Unió kiállítása legyen, és ne az Európai Bizottságé. Tehát azt hiszem, hogy az első lépéseket megtettük, és az nagyon fontos, hogy együttesen képviseltük Európát, ami mindenféleképpen jó jel. Tehát összességében én ezt úgy foglalnám össze, hogy Európa jól képviseltette magát, és ez nagyon jó lépés volt a vitában, már eddig is sok mindent tettünk Európában ezen a területen, ugyanakkor el kell kerülnünk egy dolgot, az ilyen konferenciákon nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy mindenki kövessen minket. Ez a világ már véget ért. Azt kell mondanunk, hogy együttműködünk másokkal, megosztjuk a tapasztalatainkat, mert eh, ha azt mondanánk, hogy mindenki minket kövessen, akkor ez felvethetné az újragyarmatosítás eh, gyanúját. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy mi is tanulhatunk másoktól. Nagyon gyakran, eh, igen, professzionális szakértők is jelen voltak Afrikából, tehát őket is érdemes meghallgatni. Köszönöm, Veszfalasszony. Kedves Ján, Valóban, nem sok mindent tudok eh, hozzátenni ehhez. Ez, eh, ahogy ezt a panelt eh, ismertetett, valóban aktív szerepet játszott. Itt egy megfigyelő szerepet töltöttem be, és nagyon érdekesnek tartottam, hogy a nap végén, a konferencia végén 94 ország képviseltette magát, és azt hiszem, hogy nagyon fontos volt, hogy a városokat elismerték, a városok támogatását. És az nagyon fontos megfigyelni, hogy ez hogyan valósul majd meg. Igen, ez a konferencia 20 évenként kerül megrendezésre, 2026-ban remélhetőleg majd meg tudjuk nézni, hogy mi történt addig. És itt nem csak európaiként, hanem a nemzetközi közösségnek is tudnia kell, hogy az elkövetkezendő évtizedekben az össznépesség durván három negyede városokban fog élni, és nem csak kis és közepes városokra, hanem a megapoliszokra is gondolok. Tehát a Habitat rendezvényt jobb lenne nem 20 évenként, hanem gyakrabban megrendezni, hogy meg tudjuk nézni, mi valósult meg a célokból, illetve azt is tudomásul kell vennünk, illetve számba kell vennünk, hogy mi az, ami nem történt meg. Az egyik legfontosabb pont nem csak az, hogy a lakosság háromnegyede városokban fog élni, függetlenül, hogy milyen, mekkora városokban. Jan is említette, hogy ugyancsak fontos, hogy a klímapolitikát hogyan kezeljük, hogyan közelítjük meg. A mai napon, amikor ma felébredtem, ez egy nagy arcul csapás volt szerintem az Európai Parlament számára, ami a klímapolitikát illeti az új amerikai elnökség alatt. Trump úr már még jelöltként bejelentette, hogy nem érzi magát elkötelezettnek a klímapolitika tekintetében. A Kyoto komoly szerepet játszott, ugyanis különösen a várospolitikában, vagy a városi környezetekben lenne fontos szerep a klímapolitikának. Jan is említette, hogy az Európai Parlament az Európai Bizottság képviseltette magát ezzel a kiállítással, az Európai Bizottság megnyitotta az saját kiállítási részét. Itt nem lenne szabad így kizárólagosan eljárni, ugyanis itt európaiként kell megjelennünk, és lehetőséget kell kapnunk annak felülvizsgálatára, hogy megfelelő úton haladunk-e, és itt nem csak a bemutatott modellről van szó, hanem mire szorgalmazzuk, vagy kényszerítjük a bizottságot, mit várunk el a, partne- a bizottságtól a partnerségi modell tekintetében. Itt komoly igények jelentek meg, és amit el kell kerülnünk, erre Jan is utalt, hogy itt másokat kioktassunk, ehelyett javaslatokkal kell érnünk, hálózatokat kell kiépítenünk, és ezeket jól működtetni, és jó példával előjárni, hogy mások is ezt átvehessék. Köszönöm szépen. Yeah, of course. Igen, természetesen, Olbricht úr. Egy néhány informális tényt szeretnék megmondani. Az ülés az új városi agenda elfogadásával zárult az ENSZ részéről. Ez nagyon fontos, hogy a Regi Szakbizottságunk megkapja ezt a szöveget. Ebben a szövegben egyértelmű, hogy az Európai Városi Agenda egy olyan eszköz, ami hozzájárul a globális városi agenda megvalósításához. Úgyhogy ez egy komplementer, kiegészítő jellegű agenda. A globális agenda keretében például az intelligens városoknak nagyon komoly szerepe van, és egy további elem, ami szintén érdekes lehet a kollégák számára, az, hogy az Európai Bizottság az utolsó napon kötelezettséget vállalt a fenntartható városfejlesztés célkitűzései tekintetében, és Kressú asszony felvázolta az Európai Bizottság kötelezettségvállalásait a globális célokhoz képest. Tehát először Európában kell az városi agendát megvalósítani, ezt követően a várospolitikák harmonizációját kell megvalósítani, illetve a városok definícióját kell pontosítani, a fenntartató városfejlesztés, tehát eh, én mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy olvassák el ezt a szöveget, és eh, ez képezheti az alapját a további együttműködés eh, tekintetében. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, gratulálok a két képviselőnek, aki minket Kiotóban képviselt, és nagyon örülök, hogy a bizottságunk két tagja is jelen volt, tehát a bizottságunk kiválóan képviseltette magát ezen a konferencián. Köszönöm szépen a tájékoztatást, a folyamatot pedig további figyelemmel fogjuk kísérni az európai, illetve a globális városi agenda tekintetében egyaránt. Vannak-e megjegyzések, javaslatok? Ha nem, akkor következik a szavazás. Mint eh, ahogy említettem, döntöttünk, hogy az egyik szavazást elhalasztjuk, úgyhogy ma Csikó úr jelentéséről szavazunk az Európai Unió szolidaritási alapjának értékeléséről. A bizottság évente megjelentett egy jelentést az alap végrehajtásáról, és 2015. októberben jelent meg a 2014-re vonatkozó jelentés, ami bizottságunk ezt a lehetőséget megragadta ahhoz, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készítsünk, és júliusban készítette el a jelentéstevő a jelentést. A bizottság ezeknek alapján 2015-re vonatkozóan jelentette meg a jelentését, erre a jelentéshez fűzött kompromisszumos módosítókban is utalás történt. A kont részéről is érkeztek módosítók, összesen 109 módosítót kaptunk, és 15 kompromisszumot dolgoztunk ki. Ennek alapján Csikó úr kíván-e szólni? Elnök asszony, Csupán annyit szeretnék mondani, hogy szerintem jó munkát végeztünk. Megpróbáltuk, megpróbáltunk egyensúlyra törekedni, és természetesen mindenkinek a véleményét megpróbáltuk a kompromisszumokba belesűríteni, és természetesen azt is figyelembe vettük, hogy a lehető legrövidebb határon, határidőn belül mindez elkészüljön, és tudjuk, hogy nagyon sok érzékeny kérdés re utal ez rá, utal ez a, ez a jelentés, megpróbáltuk ezekkel a kérdésekkel mind foglalkozni. Köszönök, mind, köszönöm mindenkinek a munkát, és remélem sikeres lesz majd a szavazás. Köszönöm. Thank you. Thank you, sir. Köszönöm szépen. Akkor következik a szavazás. Négyes kompromisszum az első mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 35-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 36-os mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodók Elfogadtuk. 38-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 5-ös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 8 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 51-es módosító első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodók 51-es első részénél tartunk, 51-es első rész, megismételjük a szavazást, 51-es első részéről még egyszer mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. Második rész, nem, nem arról nem kell szavazni, 9-es kompromisszum következik. 9-es kompromisszum, tehát mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik az 57-es módosító, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. es módosító, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 69 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodók Elutasítva. Mármint elfogadtuk, helyes vit az elnök. 70-es. A 70-est elfogadtuk. 71-es következik mellette, ellene. Tartózkodok, elutasítva. 72-es mellette, ellene. Tartózkodok, elutasítva. 10-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 81-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 82-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 98-as módosító. Jól mondom? Igen, 98-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 100-as módosított, van egy szóbeli módosítás is. Van -e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Nem, akkor szavazunk szóbeli módosított formájában e- a módosítóról mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 109-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Oh yes, I'm sorry. This, this amendment is supported. Ezt a módosított, a jelentéstevő támogatja, de azért ellenőrizni fogjuk. Nem volt egyértelmű az eredmény. Hármas módosítóról szavazunk. Okay, uh, electronic vote. Gépi úton szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. It is rejected. Elutasított. Um, okay. We go. Yes, minus 18. 18 ellenszavazat volt, tehát egy szavazaton múlott. Négyes módosító következik mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Következnek a Költségvetési Bizottság javaslatai. A D, C, yes, yes, yes. It falls. I'm sorry. Um, suggestion C. Who... C mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. D mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. E mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. F mellette, ellene, tartózkodók, elfogadó. Egyes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, a négyesről szavazzunk. A négyes költségvetési javaslatról. Gépi úton megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös. Mellette Ötösnél tartunk, költségvetés ötös, ellene, tartózkodók elutasítva. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság javaslatai következnek. Egyes hivatkozás mellette, ellene, elnézést, erről nem is kellett volna szavazni. D, D következik, a kont bizottságtól mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. E következik mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. H. Kettő mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas, két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hetes következik, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kilences, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tizenkettes, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tizenhármas, két részben, második rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 15-ös konttól mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Most a záró szavazás következik. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk Csíkú úrnak. Köszönöm a szavazást. Okay, we can continue. Folytassuk az ülést. Haladjunk sorban, a többi napi rendi pontot vegyük sorra. Eszmecserére kerül sor Enrico Rossi úrral és Nicholas Brokos úrral, akik a periferikus tengerparti övezetek konferenciáját képviselik. Ezt a szervezetet 1973-ban hozták létre. Ez egyfajta lobby szervezet, ugyanakkor think tank is. 160 régiót képvisel, 28 országból, tagállamok is vannak közöttük, illetve nem csupán tagállamok, harmadik államok is. Six geographically based commissions. Van hat földrajzi munkacsoport, és mindegyiknek van egy saját szervezeti felépítése, illetve projekteket koordinál egy-egy ilyen földrajzi osztály. Ma eszmecserére kerül sor a CPMR munkájáról, az imént említett urakkal. Először is mindegyiknek meg fogom adni a szót, először is egy bevezetőt hallgatunk meg mindkettőjüktől, utána pedig kérdéseket lehet föltenni illetve megbeszélhetjük a regi tagjainak felvetését. Rossz az első. Grazie, signora Presidente, signori... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Tisztelt regionális bizottsági tagok, Európai Parlament regionális bizottsági tagok! A periferikus tengerparti régiók konferenciájának nevében szeretném, szeretnék beszámolni arról, hogy milyen is a munkánk. Én alelnöke vagyok ennek a szervezetnek, a kohézióval foglalkozom. 160 régió, Európában 150 régiót képvisel ez a konferencia. Próbáljuk elérni azt, hogy a három alapelvünket teljesíteni tudjuk, a szolidaritás, területiség, illetve szociogazdaság együttműködés. Múlt héten a, fő, a közgyűlésünkön elfogadtunk egy dokumentumot a 2020-as időszak utánra vonatkozóan. Először is egy visszatekintést engedjenek meg. A kohéziós politikát azért hozták létre, hogy minden európai régió képes legyen arra, hogy az egyes, egységes piacon részt vegyen. Tehát az egyenlőtlenségeket, illetve a piaci torzításokat kellett volna kiegyenlíteni, úgy, hogy fejlesszük a hátányban lévő régiókat. Tehát az volt az elképzelés, hogy az egységes piac megfelelően működjön és kiegyensúlyozó hatása legyen. A pénzügyi, a gazdaság és a szociális válság most még nagyobb kihívásokat állít a kohéziós politika elé a válságnak, a válságot kell tudni valamilyen módon megállítani, illetve kiköszöbölni az Európai Unió régióiban, nem csak a szegényekben, hanem a gazdagokban is. Ne feledjük el, hogy mindez a beruházási politikához is kapcsolódik, amely vonatkozik az összes európai régióra. Az Európai Bizottság kimondta azt, hogy a 2000 2007-2013-as időszakban minden egyes beruházott euró 3 euró öm, hozadott értéket generál 2023-ig. És tudjuk azt is, hogy a gazdasági növekedés prioritás. A bizottság elnöke, Juncker úr is kihangsúlyozta ezt. Sajnálatos módon a kohéziós politikákra, illetve a strukturális alapokra ezen túl nem igazán történik utalás. Úgy gondoljuk, hogy bizonyára feledékenységről van szó. De ne feledjék, hogy a régiók dolgoznak, munkálkodnak, minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a strukturális alapok célkitűzéseit elérjék. A rész én régióm, de más régiók is a kohéziós alap beavatkozását anticipálták, tehát listát készítettek azokról a vállalatokról és más szervezetekről, amelyeknek ki lehet fizetni ezeket az alapokat, amint ezek megérkeznek a régiók, a régiók kasszaiba, tehát nagyon felkészültek a régiók. Engedjék meg, hogy néhány fenntartással éljek a javaslattal kapcsolatban. Ez egy bizottsági javaslat. A 2014-2020-as pénzügyi keret felülvizsgálatáról van szó, melynek keretében a régiók beleszólást kapnak arra, hogy hogyan lehet ezeket a, a, az alapokat elkölteni. Szerintem más kérdést kéne feltenni, mégpedig az, hogy egyéb szakpolitikákra van-e szükség Európában, ezek sürgős kérdések, migrációs problémák, vagy más szociális problémák. Nem tudom, hogy az európai GDP 1%-a erre elegendő-e. Csak felvetem ezt a gondolatot, ezen talán el kéne elmélkedni, mert úgy látom, hogy az Európai Unió költségvetésében, illetve a tagállamok költségvetésében nem történik előrelépés. Az európai projekt megakadt, nem halad előre, és azt hiszem az egyik nagy probléma a források kérdése. A mi szervezetünknek egyértelmű javaslata van a jövőre nézve. A kohéziós politika olyan olyan szakpolitika, amely az e- Európai Unió alapszerződéseiben eredeztetik, eredeteztethető, és nagyon fontos az, hogy a régiók is hallathassák hangukat. Sajnálatos módon az egész folyamattal kapcsolatban eddig elég sok negatív hangot hallottunk. A kohéziós politikának ma össze kell kötnie az Európai Unió governance politikáit, Például az a vita, amely szembeállítja a kohéziós politikát, illetve a Juncker terv pénzügyi eszközeit, szerintem ez a fajta érvelés értelmetlen. Vannak, akik azt mondják, hogy csökkenteni kell a kohéziós politikát, vagy meg kell szüntetni, és ezt elvileg más pénzügyi eszközökkel lehetne helyettesíteni. Itt, itt Sajnos az a gond, hogy a pénzügyi eszközök általában pontosan a leggazdagabb régiókba áramlanak. A Juncker terv elemei alkalmasak arra, hogy piaci alapon megfelelően terítődjenek az alapok, de úgy gondolom, a területekhez kapcsolódó célkitűzéseket úgy lehet megteremteni, hogy a fejlődéshez megfelelő feltételeket teremtünk. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy a Juncker terv ellen szólalunk fel, én csak azt gond, mi csak azt gondoljuk, hogy a különböző forrásokat megfelelően kell integrálni. Tehát olyan megközelítést várunk, amely a régiókat jobban bevonja, és úgy gondolom, hogy egy, a több éves programozási időszakban ezt meg lehet valósítani, és ez jót tesz a gazdasági fejlődésnek, illetve a munkahelyteremtésnek. Úgy vélem, hogy a régiók feladata is, hogy ebben a kérdésben javaslatok álljanak elő, illetve a koordinációban is részt vegyenek. Hogyan lehet elérni azt, hogy a lehető legjobban egymásra találhassanak a különböző pénzügyi eszközök, illetve az egyes projektek? Szerintem ez egy nagyon fontos javaslat. Véleményem szerint az ex ante feltételrendszert kell megerősíteni. Ez azt jelenti, hogy még szelektívebben kell kezelni ezeket a projekteket. Olyan projekteket kell kiválasztani, amelynek valóban van európai dimenzia, dimenziója, és nem csak regionális vagy tagállami. Közös stratégiai jövőképre van szüksége Európa számára, nem szabad, hogy forrásaink elaprózódjanak. Egy példával is élnék. saját régiómban azt szerettük volna elérni, hogy a regionális fejlesztési terv, tehát az összes forrásról beszélek, amit elkölthetünk, Nos, a, hogy ez a terv az öt európai, az az öt, mind az öt célkitűzését megvalósítsa az 2020-as stratégiának, tehát szegénység elleni terv, munkahelyteremtés, klímaváltozás elleni küzdelem, stb. Tehát az lett volna a terv, hogy a mi regionális stratégiai fejlesztési tervünkben ezek a célkitűzések is megvalósuljanak. Tehát azt kell elélnünk, hogy, le, hogy legyen egy közös stratégiánk, amelyet alkalmazunk a különböző regionális feltételekre és valóságokra, és ezáltal elérhetjük azt, hogy Európában az összes célkitűzést elérjük, nyilván a helyi viszonyoknak megfelelően. Ezzel a logikával elkerülhetjük azt, hogy a felaprózódás megtörténjen, és jobban tudnánk koncentrálni a növekedésre, illetve a, fel, a források megfelelő felhasználására. A makrogazdasági feltételrendszert nagyon régóta emlegetik már. Nos, ez leginkább Spanyolország és Portugália esetében igaz 2017-re, nagyon fontos az, hogy a bizottságtól érkezett a javaslat, de oda kell figyelni egy dologra. A régióknak nincsen feladat, nincsen azzal kapcsolatban felelőssége, hogy a stabilitási és növekedési paktumot betartják. Tehát nem szabad őket büntetni ezért, hiszen nem ők tehetnek azért, nem ők tehetnek arról, hogyha a növekedési és stabilitási paktumot nem tartják tiszteletben figyeljünk oda arra, hogy a lakosságra ne legyen negatív hatással mindez, ne sajnálkozzunk, hogyha az Európai Uniót bürokratikus szönyként emlegetik. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fejlődést ne, akasz, ne fékezze le a túlzott bürokrácia. Ez nagyon sok régió esetében igaz, saját régióm esetében és más régiók esetében is, akik hihetetlenül komoly elemző munkát végeztek, nagyon komoly költségvetési tanulmányokat, elemzéseket, nagyon sok projektet hoztak létre, és mindez az Európai Unió segítségével jött létre. Tehát az Európai Uniónak egyértelműen nagyon fontos a szerepe a régiók életében. Ezt kell tudni, elmagyarázni és megismertetni az embereknek. Jó lenne tehát, hogyha az európai polgárok is tisztában lennének ezzel. Egyszerűsíteni kell a bürokráciát, lecsökkenteni. Én úgy vélem, hogy sokkal inkább eredményorientálnak orientáltnak kell lenni, tehát valóban van-e valami hatása a szakpolitikáknak. Végezetül, hadd mondjam el azt, hogy a 2020-as időszakig az eredeti célkitűzéseket kell követnie a kohéziós politikának, és mint az Európai Unió központi szakpolitikája, folytatni kell annak végrehajtását. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Brokers úr, öné a szó. Kérem, tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nikolás Brooksnak hívnak, a regionális politikáért eh, vagyok eh, felelős a eh, tengeri, illetve periférikus területek keretében. Egy tanulmányt fogok bemutatni, amelyet létrehoztunk. Először is a pénzügyi eh, eszközöknek a területi dimenziójára eh, koncentrálok a kohéziós politikán belül, és aztán egy másik tanulmányt is szeretnék bemutatni, amelyet múlt évben készítettünk, a régiók és a partnerségek eh, szerepe a regionális politikában. Az előadásom másolatát, példányait megtalálhatják a teremben. A CPMR-ben az elmúlt években szerettünk volna információt gyűjteni, bizonyítékot gyűjteni arra vonatkozóan, hogy hogyan működik a kohéziós politika, és a pénzügyi eszközök felhasználását vizsgáltuk meg. Tudtuk, hogy már vannak tanulmányok ezzel kapcsolatok, a reg, kapcsolatban a Regi Szakbizottság is dolgozott a témában, de egyetlen olyan anyag sem volt, amely azokat a témákat vizsgálta volna meg, amelyeket mi akartunk megvizsgálni. Egyrészt van-e e, területi dimenziója a pénzügyi eszközöknek, ezt szerettük volna először is megnézni. Másodszor a pénzügyi eszközök a legalkalmasabb eszközöke arra, hogy a kohéziós politika eredményeit elérjük tag régiók között, 36 régió között egy felmérést készítettünk. 36 régió vette ebben részt, 15 különböző országból. Láthatják itt ezen a térképen, hogy mely régiók vettek részt a felmérésben, és igyekeztünk biztosítani, hogy megfelelően oszoljon el a résztvevő, oszoljanak el a résztvevők a legfejlettebb, a kevésbé fejlett vagy az átmeneti régiók között, legyenek benne minden mindegyik kategóriából. Külön, főleg négy üzenetre üzenetet tudtunk levonni a tanulmányból. Egyrészt az Európai Bizottság meg akarta vizsgálni a pénzügyi eszközök hatékonyságát. Mindenkinél jobban tudják önök, hogy a programozási időszakban az Európai Bizottság a pénzügyi eszközöket úgy adta el, mint egy olyan eszköz, amely növekedést, munkahelyteremtést hoz magával, áttételes hatása van, egy, közelebb az egymáshoz a régiák, régiókat. Ezt akartuk megvizsgálni. Az első üzenet az volt, hogy az Európai Bizottság feltételezéseit verifikálni tudjuk. Igen, a pénzügyi eszközök növekedést, munkahelyteremtést hoztak. Itt, hogyha megnézik, ezt a térképet. Eh, itt látják, hogy eh, nem hány KKV-t támogatott eh, a program, mennyi munkahelyet teremtett, stb. Igen, áttételes hatást is hozott ez a program nagyon apró betűkkel vannak itt eh, írva a példák, de van itt egy nagyobb példa. Eh, Languedoc-Roussillon régiójában 58 eh, es volt az áttételes hatás a pénzügyi eszköznek köszönhetően a legutóbbi programozási időszakban. Igen, a magán beruházást is bevonzották. Egyes régiók azt mondták, hogy a pénzügyi eszköz újra feltöltődő hatása az, ami kifejezetten e, hasznos volt a források végessége, e, egyéb források végessége miatt. A másik üzenet azonban, ami amire bukkantunk, az az volt, és ezért is kértük a régiók vége, véleményét, hogy a pénzügyi eh, eszközök nem szabad, hogy a hiteleket, kölcsönöket teljesen leváltsák. Miért? Azért, mert elsődlegesen azért, mert kiderült, hogy nem minden ágazatra alkalmasak a pénzügyi eszközök, nem minden, a 11 tematikus ágazatból nem mindegyikre alkalmasak ezek. Hogyha megnézik a bal eh, alsó eh, kis ábrát, akkor láthatják, hogy milyen területeken használták a régiók a pénzügyi eszközöket. Látják, hogy az 1-es, 3-as, 5-ös célkitűzésekre nagyon hasznos volt ez, kutatás, fejlesztés, alacsony szénkibocsátású gazdaság, de sok más tematikus célkitűzésre nem voltak alkalmasok másodszor hogyha egy kockázatosabb vagy innovatív projektet akar valaki finanszírozni, akkor erre a kölcsönök alkalmasabbak, mint a pénzügyi eszközök. A pénzügyi eszköz akkor jó, amikor a piachoz közel található projektek támogatásáról van szó. Még egy dolog, amit megtanultunk ebből a tanulmányból az, hogy a pénzügyi eszközök általában azokban a régiókban amelyek szigetek, kevésbé fejlett, fejlett régiók, ott nem igazán le, tudják jól kihasználni a pénzügyi eszközöket, inkább a jól működő piacgazdaságokban működik ez. Volt néhány kisebb dimenziójú program, ahol nem a pénzügyi eszközöket használták ki, mert túl komplikált lett volna. Még egy dolog, úgy tűnt, hogy a pénzügyi, ez, a közös által támogatott pénzügyi eszközök, illetve a meglévő nemzeti regionális szinten meglévő kölcsön és egyéb programok között úgy tűnik, hogy verseny alakult ki. Úgyhogy a kohéziós politika pénzügyi eszközének hozzáadott értékének kérdésessége felmerül. A harmadik üzenet a következő. A pénzügyi eszközök működnek, de a siker, sikerük attól függ, hogy milyen adottságaik vannak az adott tagállamnak, illetve az adott régiónak. Ez egy nagyon fontos, fontos megfontolás. Az utolsó üzenet pedig arra vonatkozik, hogy a pénzügyi eszközök rendkívül komplikáltak. Tudjuk, hogy a középtávú a félidős felővizsgálatban szeretnének egyszerűsíteni a pénzügyi eszközökön. Jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy a jogszabályok európai és nemzeti szinten el, néha ellentmondtak egymásnak, ami az iránymutatásokat illeti, e, ebben is ellentmondások voltak egyes esetekben, úgyhogy egyes régiók inkább nem is használták a pénzügyi eszközöket a baszk föld, Spanyolországban az előző programozási időszakban használt pénzügyi eszközöket, de most nem. E, egyes régiók az, azt is nehezményezték, hogy nagyon szűkre szabottak a, a támogathatósági kritériumok. Végül pedig világos volt a felmérés alapján, hogy az administratív kapacitás, a tudás, a tapasztalat, a szaktudás a különböző régiók között nagyon változó volt. A legutóbbi programozási időszakban, akik kihasználták a pénzügyi eszközöket, azok valósz, nagyobb valószínűséggel használják ezt az újabb programozási időszakban is a tapasztalataik miatt. Néhány ajánlás. Ahogy Brossi elnök is mondta, úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politikának össze kellene egyeztetni a kölcsönöket és a pénzügyi eszközöket. Vannak olyan projektek, amelyekben inkább a pénzügyi eszközöket kell kihasználni, vannak olyanok, amelyekben inkább a kölcsönöket. A, a pénzügyi eszközök használatának növekedése önmagában nem szabad, hogy lezárja a projektet, vagy ez a végét jelentse a projektnek és nagyobb rugalmasságot kellene biztosítani. Aztán, ha megengedik, néhány dolgot említenék a második tanulmányjal kapcsolatban. A régiók és a partnerségek szerepe a kohéziós politikában. A híres hírhet ötös cikket vizsgáltuk meg, és megnéztük, hogy a régióknak milyen valódi szerepe van a kohéziós politikában. Körülbelül 40 választ kaptunk, 40 régiótól kaptunk választ 16 tagállamból. Itt láthatják, hogy milyen sokszínűek azok a régiók, amelyek részt vettek a, fel, a felmérésben. E, itt láthatják, hogy a kohéziós politikán belül milyen szerepet játszanak az adott régiók. Úgy találtuk, hogy nincs korreláció a decentralizációs, regionalizációs szint és a vállalat felelősség, illetve az illetékességi körök között, amelyeket élveznek a régiók. Spanyolországban például nagyon sok kompetencia van regionális szinten, de más, út pedig, ahol kevés eh, eh, szerepet kapnak az adott régiók, mégis eh, managing authority szerepet kaptak a kohéziós politikában. A legtöbb tagállam azt mondta, hogy az ötös cikk mm, sikeres, ezt tiszteletben tartják, és a legtöbben részt vettek ebben. Az mi véleményünk, és ez is kiderült a tanulmányból, az az, hogy az ötös cikk és a CPR elég homályosan fogalmaz, és ezért a régiók nem tudnak nagyon elkötelezetten részt venni. A régiók elég nagy kompetenciával rendelkeznek azokon a területeken, amelyeken a kohéziós politika fellép, illetve a sziget régiók külön, illetve nem, nem nincs a kapcsolatban következetes politika, hogy a sziget régiók a kohéziós politikán belül milyen szerepet kapjanak. Még a centralizáltabb országokban is a régiók inkább legalábbis adminisztratív leve, le, szinten minden tematikus célkitűzésben szerepet kapnak. Lezárva a hozzászólásomat az ajánlásokra kitérve, azt gondolom, hogy ha az ötös cikk valóban erős lenne, valóban haté- utőképes lenne, akkor jobb minőségű partnerségek jöttek volna létre. A jó minőségű partnerség akkor valósulhat meg, hogyha az Európai Bizottság valódi garancia szerepet kap a partnerségek garanta biztosítására és azt gondoljuk, hogy a sziget régiók mindenképpen megérdemlik a külön figyelmet és a külön meghatározást, ahogy ez a szerződés 171-es cikkében is szerepel. Köszönöm szépen! mindenki tudja, hogy nem vagyok nagyon tehetséges, ami a neveket illeti. Minden ülésen összekeverem a neveket, nagyon sajnálom. Most akkor Kezdjük meg a vitát. Eh, Presszó asszony, él szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadást, eh, hogy megosztotta velünk a eh, gondolatait a kohéziós politikával kapcsolatban amely eh, véleményem szerint eh, pontosan abban az irányban mutat, amelyet mi is fontosnak tartunk. Eh, a szakbizottságunk már elkezdett ezeken a kérdéseken dolgozni, és az önök szakbizottságának felvetése ezt kiegészíti. Rövid észrevételeim lennének egy olyan dologgal kapcsolatban, amit Rossi úr még a hozzászólásának elején mondott, a kohéziós politikának akkor van értelme, hogyha minden régióra vonatkozik. A leg, legfrissebb 2014-es adatok értelmében nem csak, hogy nagyon nagyok a különbségek a periférikus és a központi régiók között, hanem Európa középső részén elhelyezkedő régiók is, néhány kivételtől eltekintve, nagyon megszenvedték a válság hatásait. Tehát nagyon fontos az, hogy ez a szakpolitika minden egyes régiónak segítsen abban, hogy a világ többi részével fel tudja venni a versenyt, mert nyilvánvalóan, hogyha Európa válságban van, akkor a világ többi részéhez képest is meggyengül. Ezzel mindenképpen egyet tudok érteni. Úgy vélem, számunkra érdekes lenne ez a dolog, mert annak alapján, amit hallottunk, ugye az összes helyi és regionális önkormányzat megerősíti azt, amit hallottunk, hogy egyszerűsíteni kell a bürokrációt. Ezt kéne konkrét példákkal megvalósítani, tehát, hogy a szabályok módosuljanak, megváltozzanak, és valóban megvalósuljon az egyszerűsítés. Van egy bizottság is, amely ezzel foglalkozik, de ennél talán fontosabb az, hogy azoknak a véleményét hallgassuk meg, akik az alapokkal foglalkoznak, és akiknek nyilván vannak elképzelései. Rossz úrnak szeretnék egy kérdést feltenni. Mi a véleménye egy olyan témáról, amivel mi nagyon sokat foglalkoztunk, ez pedig a szinergiák kérdések. Tehát a szinergiák, a Juncker terv, és ez az FC, és a regionális politika alapjai között. E abbiamo lavorato da un lato a, eh, a dire che anche le, i fondi del piano Juncker devono Abban mindenki megegyezik, hogy a Juncker terv, Juncker terv eszközeinek az egész unióra hatást kéne gyakorolniuk, és ez részben egybevág azzal, amit Bro igazgató úr mondott, elnézést, én sem tudom túl jól kiejteni a neveket. Tehát a Juncker tervnek nagyon fontos beruházási elemei vannak, de ezeket koordinálni kell a régiók politikáival, illetve meg kell nézni azt is, hogy hol vannak olyan esetek, amikor nem lehet magán nem lehet magán szférából származó beruházásokat, befektetéseket felhasználni. Tehát itt eh, van egyfajta kompenzáció. Önök szerint konkrétan ez a szinergia hogy, hogy néz neki? Tehát a regionális politika alapjai hogyan segíthetnének abban, hogy egy-egy régiót fejlesszünk? Vagy ott vannak például a nagy projektek, amely, a nagy projektek, amelyek kívülesnek a kohéziós politika alapjai, mert túlságosan nagyok, ezeket lehetne például a Juncker tervvel lefedni. Erről mit gondol? Már elkezdtük mi az ezzel kapcsolatos gondolkodást, nagyon érdekelne az önök véleménye. Mondom, ezek a szinergiák konkrétan még nem valósultak meg, csak nagyon kevés olyan eset van, amikor igazi szinergia valósult meg. Önök szerint egyáltalán ez lehetséges? Nyilván nem minden lehetséges, de ha ez lehetséges, akkor önök szerint hogyan lehet ezt megvalósítani, illetve a Juncker terv második fázisával kapcsolatban mit tudnának elmondani, hogy segíthessünk a régiókkal? Köszönöm. Uh, Mr. Jakovcsi. Köszönöm szépen, Jakovcsics uh, úr, öné a szó. Köszönöm szépen elnök asszony. Engedjék meg, hogy kihasználjam ezt a lehetőséget eh, arra, hogy egy idős, egy régi barátomat üdvözöljem, Rossi eh, urat eh, Toszkánából. Kiváló volt az együttműködésünk annak idején vele, amikor még az isztriai megyei tisztviselő voltam. Már többször is elmondtam, hogy Isztriában vesztettem el a szívemet a regionális szinten, annak ellenére, hogy nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy európai parlamenti képviselő lehetek. Rögtön az hozzászólásom elején hadd mondjam el, hogy osztok minden aggodalmat, amelyet a Rossi úr felvetette az előadásában. Említette, hogy Juncker úrnak nem eh, sikerült a kohéziós politikát, illetve a regionális politikát eh, felvetnie a State of the Union beszédében. Én szerintem ez nem véletlen volt így. Nem vagyok benne biztos, hogy 2020 után hatékony vagy jobb regionális vagy kohéziós politikánk lesz-e, vagy jobb regionális, illetve struktúrás alapjaink lesznek-e. Az én véleményem szerint az európai politika inkább más irányba megy, és a regionális szint fejlődésének, aspekt, fejlesztésének aspektusa háttérbe szorult. Teljesen más prioritásaink vannak az Európai Parlamentben. Ezért szeretném támogatni Rossi urat és a CPMR-t, mert ennek ugyanis én is tagja voltam. Szeretném, hogyha a kormányaiknál önök is lobby munkát végeznének a kohéziós politika erősítésére, hogyha fel akarjuk ezeknek a szerepét erősíteni vagy megtartani a szubszidiaritás elvéről én meg vagyok győződve, ez ugye benne van a Lisszaboni szerződésben, de problémákkal nézünk szembe a végrehajtást illetően. Van egy másik pont, amelyet szeretnék említeni. Egyetértek azzal, hogy a stabilitási paktumot nem szabad büntetni. Tegnap arról, erről beszéltünk, és nem akartam részleteket említeni ezzel kapcsolatban. Spanyol és portugál miniszterekkel egyeztettünk, eszmecserét folytattunk, de más volt az eszmecsere tárgya. Most pedig hadd térjek ki arra, hogy nagyon érdekes volt a Baszk régióból, Katalón és Katalóniából találkozni kollégákkal, ALDE képviselők voltak ők, Ami azonban a spanyol központi kormányzást illeti, ennek más jelentősége. Amikor Rossi úr beszél erről, akkor ez más jelentőségben merül fel. Hogyha nem sikerül a regionális projekteket finanszíroznunk, akkor ennek a polgárok isszák meg a levét, és nem szabad őket büntetnünk. beszélhetnék még a regionális politikáról órákig, de most lezárnám, hogy, és azzal zárnám, hogy nagyon örülök annak, hogy Rossi úr itt van körünkben. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani Rossi elnök úrnak, illetve Brooks úrnak, hogy ellátogattak ide a mai szakbizottság ülésre. Örülök annak, hogy ismételten a figyelem középpontjába kerültek a tengerparti periférikus régiók. Egy évvel ezelőtt éppen itt, ebben a szakbizottságban foglalkoztunk a inzolaritás helyzetével, tehát a szigeti állapottal. Februárban pedig létrehoztunk egy olyan szöveget, ami összefogta ezt, és egyértelmű volt a plenáris után, hogy mindezt a kérdést még alaposabban meg kéne tárgyalni. Legalábbis itt ez biztos nem tudom, hogy ez más, hogy hogyan alakult. Azzal kapcsolatban, hogy bizonyos európai szakpolitikákat újra kell definiálni, nagyon sok kérdés merül fel, például a szigetekre, a tengerparti régiókra vonatkozóan. nem csupán a közlekedés, a turizmus és a mezőgazdaság témájában, hanem összességében. Szerintem ez a megfelelő út, tehát a strukturális és környezeti kereteken felül kell tudni emelkedni, mert ezek jelenleg ezeknek a régióknak a növekedését gátolják, és a területi kohézió alapelveinek meg kell tudni felelni. A DG régió és a mi szakbizottságunk alapvetően komp, alapvető kompetenciával rendelkeznek ezzel kapcsolatban, de nagyon sok egyéb intézménynek is van kompetenciája ebben. Tehát sok szereplős a periferikus és szigeti régiók helyzetét meghatározó politika. Az állami támogatásokkal kapcsolatban Szicíliában elkezdtünk a konzultációt az állami támogatásokkal kapcsolatban, például utas forgalommal kapcsolatban is. Itt is vannak olyan határok, például, hogy évente hány utas utast szállít ez adott cég, avagy milyen távolságban van egy repülőtértől. Ezek nagyon furcsa feltételek, és nagyon nehezen, fel, nagyon nehezen teljesíthető feltételek. Sokszor ez a probléma ellehetetleníti ezeket a megoldásokat. Tehát az állami támogatásokra vonatkozó szabályzatban én úgy gondolom, hogy derogációkat, derogációkat kéne meghatározni pontosan ezekre a régiókra vonatkozóan. A CPRM nek van egyfajta lobbista szerepe is, hiszen ez egy érdekvédelmi csoport, és azt gondolom, hogy az ő feladatuk az, hogy a bizottsággal, illetve a parlamenttel is egyeztessen. Az állami támogatások témája nagyon sok lehetőséget megnyitna. Én mindig a közlekedésre utalok, mert ezen, ennek nagyon nagy hatása van a polgárok mindennapi életére, akik ilyen szigeteken élnek, avagy tengerparti periferikus területeken. A közlekedésnél maradván a 2008, az 1008 per 2008-as rendeletre utalnék, ennek három cikke van, ez a, és ez arra vonatkozik, hogy milyen díjazás szabhatnak meg a közszolgáltatások Nyilvánvaló, hogy annak is nagyon fontos szerepe van a, a szociális és gazdasági fejlődés szempontjából, hogy milyen szolgáltatások, szállítási vagy közlekedési szolgáltatások vannak egy-egy régióban. Nem egyértelmű azonban, hogy ez hogyan alkalmazandó a szigetek esetében. Éppen most dolgozik a bizottság azon, hogy útmutatást dolgozzon ki. A 17-es, 18-as cikk esetében meg is nyitotta a bizottság a nyilvános konzultációt. Úgy gondolom, hogy extenzíven kéne ezeket a cikkeket értelmezni, hogy tudjunk foglalkozni a szigetekkel és a periferikus elhelyezkedésű tengeri, tengerparti területekkel. Én az Agri Szakbizottságban is dolgozom. Nagyon fontos számomra ez a téma is. Egy utolsó példával hadélyek. éljek egy periferikus régióban a mezőgazdasági termékeknek nyilvánvalóan sokkal magasabb az ára, tehát sokkal nehezebb ezeket eladni, sokkal nehezebb ezeket ö, piacra elküldeni. Tehát ex ante értékelésre van szükség, nem elégséges az, hogy a Digi régió foglalkozzon ezzel a problémával, hiszen a Digi régió már felélte az összes általa kezelt alapot, úgyhogy ezzel a kérdéssel mindenképpen sürgősen foglalkozni kéne. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Brokornak a előadásáért. Ez nagyon jókor került erre sor, hiszen számos olyan téma felmerül, amelyek a regionális szakbizottságban nagyon is aktuálisak. Először is ami a tanulmányokat illeti, illetve a pénzügyi eszközökről szóló tanulmányt illeti, nos, ezeket mi is folyamatosan vizsgáljuk. Jelentéstevőnk Novakov úr foglalkozik a témával. Ami engem illet, teljes mértékben osztom azt az elemzést, amely, vagy tanulságot, amelyet levontak. A pénzügyi eszközöket egyre inkább kihasználják, de egyre nagyobb mértékben használják ezeket, de ez önmagában nem rossz, hiszen ezek a pénzügyi eszközök támogatják a projekteket, erősítik a régiókat. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, a francia régiókra is ez vonatkozik szisztematikus, objektív számokon alapuló megközelítésre van szükség a pénzügyi eszközt illetően, emellett természetesen intelligenciára, flexibilitásra a, kihasz, a használás során a kohéziós politikában. Másodszor, ami a politikai álláspontot illeti, a kohéziós politika jövőjét illeti. Nekem itt lenne ezzel kapcsolatban egy kérdésem. A CPMR ugye hangsúlyozta a kohéziós politika építményét, amely egyébként a regionális GDP-re alapul, és ez oda vezethet, hogy egyes régiók, amelyek folyamatosan hátrányos helyzetben vannak, attól még nem biztos, hogy prioritásos régiónak számítanak. Úgyhogy kérdezem, hogy a CPMR más indikátorokat is figyelembe kívánna venni, mint a GDP, tehát ettől eltérő, vagy ez kiegészítő indikátorokat is hajlandó -e figyelembe venni, ez fontosnak tartja. Köszönöm, van-e hogy... Köszönöm szépen, elnök asszony, én is nagyon szépen köszönöm alelnök úrnak, Rossi úrnak és Brooks úrnak, hogy ma részt vesznek az üléseken, és nagyra értékeljük, hogy ilyen elkötelezettek a regionális politika mellett a CPMR keretén belül. A tanulmány a kohéziós politikát támasztja alá, illetve a pénzügyi eszközökre is vonatkoznak. Ezek nagyon hasznosak, illetve ez a tanulmány tehát nagyon hasznos a mi munkánk szempontjából. Én majdnem mindennel egyetértek, ami elhangzott. Szükség van a kohéziós politikára, nem csak a gazdasági és szociális, hanem a területi kohézió szempontjából is, különösen a külső régiókban. Mint ahogy ön is említette, vannak olyan régiók, ahol ez az egyetlen egy forrása az állami beruházásoknak. Tehát nem vissza kéne szorítani, hanem éppen, hogy tovább kéne fejleszteni, vagy erősíteni kéne a kohéziós politikát. A bürokratikus akadályokat le kell építeni, szükség van az átláthatóságra, a korrupcióval szemben is fel kell lépni, hogy jobb legyen a kohéziós politika. Egy konkrét kérdésem lenne az előttem szóló kollega is már említette, a jelenlegi követelmények szempontjából, ami a beruházási politika paradigmáját illeti, megfelelő eszközöket kell bevonni az új beruházási terv kapcsán, amit Juncker úr meghirdetett, és itt különböző célkitűzéseket kell kitűzni a 2020-as tekintetében, illetve meghatározott célokat kell megfogalmazni. Ön milyen kihívásokat lát ebben a paradigma váltásban, és milyen strukturális változásokra van szükség, hogy a beruházás politika, a kiegészítés vagy a komplementaritás a két pénzügyi eszköz kapcsán úgy működjön, úgy valósuljon meg, hogy a kohéziós politika szolidaritási jellege is érvényesülhessen. Köszönöm szépen, Zeller, Zeller úr! Köszönöm szépen! Én is megköszönöm a két előadónak a tájékoztatását. Ezek a jelentések sajnos csak ma jutottak a tudomásomra. Ezt sajnálom, mert ezt részletesebben tanulmányozhattam volna. A bizottság közelmúltbeli bejelentése a kohéziós politika szerepét illetően, ez mindenféleképpen üdvözlendő. Három-négy évvel ezelőtt a strukturális alapok voltak az a beruházási eszköz, ami a legnagyobb szerepet játszott Európában. Úgy gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a kohéziós politikát például a hatodik jelentés kapcsán megerősítsük, és új alapokra helyezzük, amivel a határokon átnyúló együttműködés is elő tudnánk segíteni ha jól értettem, akkor a pénzügyi eszközöket is méltatta. Szeretném megkérdezni, hogy mely országokat tanulmányozták, és milyen időszakban ugyanis egy jelentős rendelkezésünkre az elmúlt támogatási időszakban a forrás felhasználás hatékonyságáról, és ez pontosan az ellenkező képet mutatja. A strukturális alapok kifizetéseit meg kellett emelni, de ezt általában a bankok használták fel ahhoz, hogy a saját tőkéjüket megemeljék. Tehát ezeket a problémákat meg kell vizsgálni, ugyanis a KKV-k nem kapták meg végül is ezeket a forrásokat, ennek következtében pedig ezek a pénzügyi eszközök nem teljes körben, sőt, éppen hogy nagyon szűk körben fejtették ki a hatásukat. Tehát jó lenne, hogyha ezen változhatnánk, és ebből indulnánk, vagy ne lépnénk tovább. Köszönöm szépen, de Mátó asszony. Jóri. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszöntet mondani Rossz úrnak és Brooks úrnak. Rá is térnék rögtön a kérdésekre. Az egyik arra vonatkozik, hogy hogy is történik a stabilitási paktum, illetve a regionális alapok kapcsolata. A helyi önkormányzatok ugyanis képtelenek arra, hogy megfelelően költekezzenek. Rugalmasságról ugyan volt szó, de csupán az efsz belül, a strukturális alapokra vonatkozóan nem. Van egy másik kérdésem. Erre már részben válaszolt makro gazdasági feltételek. Egyetért velünk? Ebben? És ez alapján jár el? Tehát a 23-as cikket ő is nem. Ez azt jelenti, hogy egyetért azzal, hogy azon tagállamok esetében, amelyek nem követték operatív programjaikban a tanács szabályait, fel kell függeszteni tehát ezeket a programokat. Aztán Horizont 2020. Erre utalt, vannak-e konkrét példái? Illetve a régióknak itt pontosan mi a szerepe? Brooks úr beszélt bizonyos tanulmányokról. Kérdezem, hogy vannak-e olyan tanulmányok, vagy gondolnak-e arra, hogy ilyen tanulmányokat öm, kérnének, vagy rendelnének meg, arra vonatkozóan, hogy a azok a tagállam, azok a régiók, amelyek jól állnak, és azok, amelyek kevésbé, hogyan használják fel a strukturális alapokat. Maletics. Köszönöm, Maletics úr. Asszony, elnézést. Köszönöm szépen, én is szeretném üdvözölni a vendégeinket, és megköszönöm a prezentációjukat eh, Rossi úrnak és Brooks úrnak. Egyetértek önökkel és a kollégákkal is, hogy Számos újdonság kerül bevezetésre a 2014-20-as időszakban, például a tematikus koncentráció, a célorientáltság, a jobb koordináció a gazdaságpolitikával, a prioritások és a helyi igények összehangolása, stb. A további megvalósításon, illetve végrehajtáson is tovább kell még dolgoznunk. És vannak olyan eszközök, amelyeket még nem aknázunk ki, például a pénzügyi eszközöket, és számos tagállam és régió is vonakodik ezek igénybevételétől, ha bár ezek komoly előnyökkel járnának. Már múltkor is említettük az egyszerűsített költség opciót. Ezt üdvözölnénk a gyakorlatban. Nem igazán tudjuk, hogy valahogy, minthogyha ettől vonakodnánk. Úgyhogy további erőfeszítésre van szükség, hogy végrehajtsuk, a valóságban is megvalósítsuk azt, amit bevezettünk. És arra is nagyobb figyelmet kell fordalnunk, fordítanunk, hogy a régiókat erőteljesebben bevonjuk az operatív programokba. Mi a véleményük arról az elképzelésről, hogy a jövőben a kohéziós politikában csak regionális operatív programok lennének a tagállamokban, és teljesen megszüntetnénk a nemzeti szintű operatív programokat. Tehát csak a régiókra összpontosítanánk a rendeletben. Köszönöm, Buda úr. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. <clears throat> Mulțumesc vorbitorilor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megköszönöm az előadóknak a prezentációjukat. Ezek eh, megerősítették azt, amiről már eddig is tudtunk, nevezetesen, hogy milyen pozitív hatásokkal jár a kohéziós politika Európában. Ezzel mindannyian tisztában vagyunk, de ennek ellenére sajnálatos módon az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy nem érti a kohéziós politika valós értékét. Mintha arra törekedne, hogy olyan politikát akarna alkalmazni, ami nem tudja a céljait elérni. Ugyanis Európának mindenféleképpen szüksége van egy jól körvonalazott kohéziós politikára, ami a tagállami igényeknek megfelel. Itt olyan igényekről is szó van, amelyek határokon átnyúlóak és regionális jellegűek. Számos kihívással nézünk ma szemben, ami abból fakad, hogy az Európai Bizottság nem tudja megfelelőbben alakítani a kohéziós politikát. A kérdésem a következő. a hozzáadott érték, a munkahelyteremtés, a gazdasági hozzáadott érték megteremtése minden egyes eurónyi befektetés kapcsán fontos, hogy a közvélemény számára is ismert legyen, és hangsúlyozni kell, hogy ez a kohéziós politikáknak köszönhető. A Brexit érdekes módon elsősorban olyan régiókban élvezett támogatást, ahol a legtöbb forrást kapták a kohéziós politika keretében. Tehát nagyon fontos, hogy láthatóbbá tegyük a kohéziós politikát. A különböző tanulmányok során meg kell vizsgálni azt is, hogy a közvélemény mennyire ismeri a kohéziós politikákat. Köszönöm, és Van Nistelrooy úr végül. Köszönöm szépen. A pénzügyi rendelet tehát kapcsolatosan egy nagyon eredményes megbeszélést folytattunk. Rossi úr, az ex ante feltételrendszert mindenféleképpen fenn kell tartani, a specializációt úgy szintén, és ezt a jövőben egy központibb megközelítéssel kéne ötvözni. Ez igazán forradalmi erejű lenne a megosztott irányítás a tagállamokkal közösen. Az elnök asszony jelentése is kitér erre, a, például a teritoriális, a területi kohézió, a határokon átnyúló együttműködés ennek támogatása meg háromszorozható, vagy akár tízszeresére is emelhető. Mert ez legalább valami újdonságot jelentene. A kohézió nem a legfőbb téma, ami önmagában nem túl nagy gond de azt hiszem, hogy két-három év múlva ismét előtérbe fog kerülni. Itt a régiókat kell hangsúlyozni. Mint ahogy Rossi úr is említette, a régiók képezik a fejlődés magját, és őket igazából érinti, hogy az Európai Bizottság milyen döntéseket hoz. A pénzügyi eszközöket hogyan vizsgáljuk? Az FC egy év után is még mindig úgy tűnik, mintha a hab lenne a tortán, vagy a cseresznye a tortán. De nincs horizontális összekapcsolódás például az oktatással, vagy programokkal, amelyek eh, munkahelyeket teremthetnének. Nincs kapcsolatban a lakáspolitikával, vagy az infrastruktúrával sem. Ha erről hallhatnánk öntől néhány szót, ugyanis most már egy új szakasz politikájáról, az új 2020-as politikáról is elkezdtünk gondolkodni, vagy legalábbis tesszük ezt az elkövetkezendő években. Végezetül egy általános megjegyzés. Mit tudna mondani arról, hogy az Európai Bizottság nem élvez támogatás. Mint ahogy Buda úr is említette, nincs meg a megfelelő kommunikációs eszköze. Nem kéne a dobozt felnyitnunk, és azt mondani, hogy bizottság elveszítette a talajt a lába alól. A a bizottság három évente jelentést készít, szerint az állampolgárok 30%-ának fogalma sincs a regionális politikáról. És én szerintem az összlakosságnak nem több mint fél százaléka hallott egyáltalán az FC-ről, vagy a bankok, banküzletről. Az emberek általában nem szeretik a bankokat, Nem lenne -e célszerűbb, ha kreatívabban védenénk meg a politikánkat, és jobban odafigyelnénk az FC nem a regionális politika, ezt helyesen mondta. De jó lenne, ha a saját összefüggésünkben határoznák meg a politikát. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót. Ande Panaike asszony kíván-e szólni. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Én eh, feljegyeztem az elhangzókat, és a 2020 utáni eh, dokumentummal foglalkozó kollégákat majd tájékoztatom. Én konkrétan a partnerségi dosszéval foglalkozom, és ennek keretében már körültekintően elemeztük a CPMR megállapításait a tanulmány alapján. A partnerségi elv megvalósítását, megvalósulását illetően mi folyamatosan figyelemmel kísérjük a tagállamokkal folytatott tárgyalások során a Monitoring Bizottság keretében ami pedig az európai szintű partnerekkel való együttműködést illeti strukturált párbeszédet hoztunk létre, és ez azt jelenti, hogy a partnerek évente kétszer találkoznak, és megvitatunk minden közös érdeklődésre számot tartó témát a három partnerrel a, C, a közös pénzügyi rendelet megfelelő rendelkezése értelmében a, regió, a helyi, a nemzeti szintű kormányzatokkal és a civil szervezetekkel. A CPMR egyik, egyébként az egyik legaktívabb tagja a csoportnak. Ezeken a találkozókon és a jövőni találkozókon a 2020 utáni időszakra vonatkozóan próbálunk tapasztalatokat összegyűjteni, ami a bizottság majd a kohéziós politika alakításához fel tud használni a 2020 utáni időszakra. És ahogy ez szokásos, önöknek is majd megküldjük ennek a találkozónak a jegyzőkönyvét. Köszönöm szépen, Rossi úr és Brooks úr, számos kérdés hangzott el. Készek-e válaszolni? Kérdezem, hogy ki kíván először szólni, Rossi úr. Köszönöm szépen a képviselőknek a kérdéseket, az észrevételeket. Nagyon pertinens kérdések hangzottak el. Nagyon sok mindent egyet tudok érteni. de meggyőztek arról is, hogy egyértelműen szükség van arra, hogy a kohéziós szakpolitikát 2000, a 2020-as időszak után is fenn kell tartani. Először is azt kell megvizsgálni, hogy a tervezés időszak felénél hogy állunk. A régiók számára ez nagyon fontos. Ha azt akarjuk, hogy jó eredményt érjünk el, akkor mindenképpen meg kell ezt tenni és hogyha folytatni akarjuk a kohéziós politikát, akkor is ezt kell tenni, és meggyőződésünk, hogy a hét év végén pozitív eredményeket tudunk felműtetni. A kohéziós politika azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek felett a kohéziós politika rendelkezik, ezeket is szeretnénk megtartani. Erre pozitív, erről pozitív dolgot hallottunk Damától, asszonytól is, de mindent megteszünk mi, és remélem mások is azért, hogy a kohéziós politikától ne vegyenek el pénzeket, és ezt ne csapják oda hozzá más szakpolitikához. Próbálok választ adni, de hát szükségszerűképpen csoportosítanom kell. Egy. A kohéziós politikát folytatni kell, és nem szabad elvenni a finanszírozást. Kettő. El kell érnünk, hogy a társfinanszírozás, tehát amit regionális és regionális és állami, ez kerüljön ki a stabilitási paktumból. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a kiadási költségek továbbra is fennállnak majd számos régióban, és ez nagyon megnehezíti a régiók életét. A kohóziós politikát nehezebben lehet így végrehajtani. Dámától asszony jól ismeri, hogy mi is a helyzet egyes régiókban. Az olasz régiók és a mi konferenciánknak az összes régiója ezt mondja, ezt kéri. Hogyha képtelenek vagyunk a struktúrás alapokat elkölteni, az azért van, mert nem, nem tudunk beruházásokat kieszközölni, mert a stabilitási paktum ezt lehetetlené teszi. Az én régiómban 80 millió euró évi kohéziós politikákhoz tartozó társfinanszírozásról beszélhetünk, de ezt vissza lehetne nyerni, hogy beruházzuk. Ezt mindenképpen folyó kifolyásként kell kezelni, mindenképpen be, be kell ezeket ruházni. Jó, de akkor ezt vegyék ki a stabilitási paktumból. Ez mindenképpen sokat segíteni a kiadásokon. Sokszor halljuk azt, hogy a, kifiz- hogy a kifizetések milyen késedelmesek. Egyszerű a megoldás, a társ finanszírozást ki kell venni, a, ki kell venni a stabilitási paktumot, csak azért jobban, egy 80 millió euró évente. Számolják ki, hogy ez 7 évre mit jelent, és hány régióban. Harmadik pont, egyszerűsítés. A késlekedések egyik legfontosabb oka az, hogy a legnagyobb értékű finanszírozást vagy beruházásokat, beruházásokat amik a kohéziós politikához tartoznak, az állami támogatási folyamatnak vetik alá. Ezt kéne kicsit könnyíteni, legalább részben, ezt az eljárást kéne tehát leegyszerűsíteni, ez nagyon komoly akadály számunkra, nagyon nagy bizonytalansági faktor. És a katániai képviselő asszony is utalt erre. Nem csak Szicília és Katánia érintett, hanem gyakorlatilag az egész ország, illetve a mi konferenciánk számos tagrégiója. A makrokondicionalitá. Makrogazdasági feltételrendszer egyértelmű, hogy határozottan azt kell kérni, hogy ne, legy- ne kapjanak büntetéseket a régiók olyasmiért, amit nem követtek el. Én vállalom a felelősséget, hogy egy javaslattal állok elő, hogy a strukturális alapok felhasználása megújul, megújulhasson. És nem büntetni kell, hanem éppen ellenkezőleg díjazni kell azt, hogyha valaki ezt megfelelően teszi. Ezzel a problémával mindenképpen fogalmazni kell. Valószínűleg ez a leggyengébb pontja a szakpolitikának sok régióban. Sok régió jelezte azt, hogy a késlekedések milyen komoly gondot jelentenek. Tehát a 2020-as stratégia célkitűzései és a strukturális alapok jobb koordinációja szerintem mindenképpen megfelelő lenne, számomra ez meggyőző lenne, mert azt jelentenem, hogy a strukturális alapok és a kohéziós politika még inkább meghatározná az Európai Unió szoci, szociális és gazdasági kormányzását. Tehát 2020-as 2020-as célkitűzések és strukturális politika, ezeket kell összehangolni. Utána pedig minden régió adottságaihoz, adottságaitól függően ezt azért még alakíthatja. Még egy dolog, Bresso asszony föltett néhány konkrét kérdést, ezekre szeretnék vállal, vállal, választ adni. Vannak bizonyos mega projektek, amelyek nem fragmentáltak, de úgy gondolom, hogy a Juncker tervhez is hozzá kell tudni férni ilyen projektek esetében, hogy határozottabban tudjunk fellépni. Tehát elképzeléseim szerint akár a strukturális alapokat össze lehetne hangolni a Juncker terve. Példa. Mi a kikötőket kikötőkben nagyon sokat befektettünk, beruháztunk a strukturális alapokkal is például. Egyes esetekben kölcsönt kell felvenni, és én úgy gondolom, hogy ilyen esetben elsőbséget kellene adni ezeknek a projekteknek, hogy a Juncker tervből részesülhessenek hitel, részesülhessenek a hitelből. Tehát össze kell kötni a strukturális hatást a, a Juncker tervvel. Vagy van egy villamosokra vonatkozó fejlesztésünk, projektünk. Itt is azt gondolom, hogy okos dolog lenne, hogyha lenne egy közvetlen kapcsolat a Juncker tervhez. Harmadik példa, strukturális alapokban a vállalatok financial engineering -e is szerepel. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottsággal el lehetne kezdeni tárgyalni erről, tehát, hogy a a financial, engineering, financial engineering a magánszektorban, illetve a Juncker terv, Juncker terv hogyan kapcsolódhat össze. Ez csak három példa, de még nagyon sok ilyen példa lenne. A például a szociális politika kérdése, vagy a szegénység elleni harc, a kirekesztés elleni harc. Amint az általános stratégiához elkezdünk kapcsolódni úgy gondolom, hogy ez alkalmazható a regionális, a regiók tevékenységére, tehát össze kell tudni kapcsolni ezeket a kérdéseket, akkor is, hogyha egy magánbefektetésekről van szó. Végezetül még egy válaszsal tartozom, ami egy másik nagyon fontos ágazat, ágazathoz kapcsolódik, ez is a Horizont 2020-ban van. D'Amato asszony tette fel a kérdést, A, az én régióban van egy kikötő, ahol válságos helyzet alakult ki. Ott a magán, ott egy részben magán projekt, részben strukturális projekt, részben Juncker projekt is. Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy a régióknak fontos szerepet kell kapnia bármilyen szakpolitika megvalósításában, tehát a strukturális politika megvalósításában is, vagy a Juncker szerv megvalósításában is. Ezzel nem zárnánk itt persze a városokat. De, hogyha strukturális alap, a strukturális alapokban, alapokkal meg lehetne valósítani a Juncker terv bizonyos célkitűzéseit, felszabadulván a stabilitási és növekedési paktum békjóiból, ezzel a régiók valóban nagy stratégiai projekteket valósítanának meg, és sokkal jobb eredményeket érnénk, érhetnének el a régiók az európai alapokkal, illetve a kohéziós politikával. Ez nem könnyű munka, de szerintem sokkal kisebb bürokráciát jelentene, nagyobb felelősséget kapnának a különböző intézmények, illetve szerintem közös, kommunikációs szempontból is sikeres lenne. Mit tesz Európa régiókban? Ezt a hét projektet, vagy ezt az öt célkitűzést, amely tíz projekttel érjünk el, és ezek és ezek a források segítettek ebbe. Szerintem az eredmény is. Az eredmény önmagáért beszélne, és sokkal hatékonyabb lenne mindez, az általános célkitűzés szempontjából is, ami nem más, mint a növekedés. Engedjék meg, hogy még egy dolgot mondjak. Jakovics urat, urak köszönetet szeretnék mondani a szavaiért. Összenvedélyesen kiállt a kohéziós politika mellett. Azt mondtam, hogyha régenes projekteket ha nem finanszíroznának regionális projekteket, akkor ezt az európai polgárok szenvednék meg, és hadd mondjam el azt, hogy az európai alapok rendkívül fontosak a régiók életében. Még egy egészen utolsó dolog, kommunikáció. Talán hasznos lehet az is, hogy a 7 éves tervezési időszak felénél, a felülvizsgálatkor, a kommunikáció módszertanát is ki kéne értékelni, mégpedig kötelezőire jelleggel. És azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy egy kommunikációs útmutató, útmutatásra van szükség, tehát hogy a polgároknak el tudjuk mondani azt, hogy a kohéziós politika, a struktúrális alapok mire valók, hogyan használják fel őket, egy ilyen típusú útmutatásra lenne szerintem szükség. Köszönöm. Thank you. Um, azt... Köszönöm szépen. A kohéziós politika és a Juncker terv közötti összekapcsolódásról kezdeném. Hallottunk néhány példát arra vonatkozóan, hogy hogyan javulhatna a helyzet a jövőben, de hadd mondjam el még egyszer, hogy amit kritizálunk a pozíciós papírban, az az, hogy a kohéziós politika és az Európai Stratégiai Beruházási alapot egymástól teljesen függetlenül dolgozták ki az Európai Bizottságban, és úgy gondoljuk, hogy nem egyformák a feltételek. Az EFSZ-t úgy próbálják el a között, hogy hogyan próbálják eladni az EFSZ-t és a kohéziós politikát a közvéleménynek. A határidők, a területek, stb. egyáltalán nem segít nekünk ez. Az, még egy dolog, a parlament nagyon világosan beszélt az addicionalitás kritikájáról. Ez ugyanis nagy teher az EPSZ-nek. A pozíciós papírunkban nagyon világosan fogalmaztunk azzal kapcsolatban is, amit Rossi professzor úr mondott, megpróbáltunk a tervet és a, megpróbáljuk a tervet és a politikát valahogy integrálni, meg kell ezt próbálni, mert eddig az EFSI csak terv. Vég lehet, végig kell hát gondolni, hogy hogy lehet a kettőt integrálni. Amit Eller úr kérdését illeti a pénzügyi eszközök felhasználásáról, Tulajdonképpen egyetértek azzal, amit mondott. Az Európai Beruházási Bank nagyon kritikus volt a pénzügyi eszközök kohéziós politikájában való felhasználásával kapcsolatban. Csak azt szerettem volna megmutatni a, tervünk, a tanulmányunkban, hogy mely területeken hozott pozitív eredményt a pénzügyi, a pénzügyi eszköz. Hogyha megnézik a tanulmányt, a, ennek a példányait itt meg lehet találni, nagyon sok kritika szerepel ebben a pénzügyi eszköz felhasználásával kapcsolatban. A pénzügyi eszközök nagyon hasznosok, hasznosak, de csak nagyon specifikus régiókban és nagyon specifikus tematikus területeken. Meg lehet az nézni a tanulmányban. Hát biztos talál választ a kérdésre. Temátó úr, a pénzügyi eszközök felhasználása a kevésbé fejlett régiókban. Több információ van a tanulmányban, de azt már elmondhatom, hogy megnéztük a legutóbbi programozási időszakot, és 71,4 százaléka a e, második célkitűzésbe tartozó régióknak pozitívan e, e, beszéltek a pénzügyi eszközökről, és a konvergencia régióknak csak 30 valahány százaléka. Tehát nagyon nagy különbség van a különböző kategóriájú régiók között. Ami a regionális OP-ket eh, ismeri, az operatív programokat, azt gondolom, ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy, hogy Juncker urat és Katajnen urat meg kellett győzni arról, hogy a régiók léteznek, és ez egy jó kiinduló pont lenne, mielőtt erről innen tovább indulnánk. Vannak intézményi határok, de el kell fogadnunk az Európai Bizottság szerepét. A partnerségi elvet tiszteletben kell tartani. Számos példa van a tanulmányban, a, amely azt mutatja, hogy azok a tagállamok, amelyek tehát hogy a tagállamoknak el kell fogadniuk a régiók létezését, meg kell hallgatniuk a véleményüket. Ami az addicionalitást illeti Van Mr. úr, úr kérdését, nagyon világosan fogalmazunk azzal kapcsolatban, hogy az ex ante addicionalitással kapcsolatban, ahogy ezt a CPRM-ben látjuk, az Európai Bizottság arról beszél, hogy az európai szemeszter és a kohéziós politika között egy kapcsolatot kell találni. Szerintünk már van egy ilyen kapcsolat, ez az ex ante kondicionalitás. E, ez egy nagyon kis gyenge kapcsolat, de létezik. A regionális hatóságok a tagállamoknak mindenféle kötelezettséget e, be kell tartaniuk, amelyek a növekedéshez és a programokhoz kapcsolódnak és a leg sikeresebb történet az excellente ante kondicionitással kapcsolatban, ezt meg kell vizsgálni, ezzel kapcsolatban szerveztünk egy konferenciát, azt mondták a régiók, hogy segítette nekik a beruházásokban ez, és az Európai Bizottság erre azt mondta, hogy ez nagyon jó, mert akkor ezzel a régiókat arra lehet bátorítani, hogy innovációra és kutatásra koncentráljanak, mert ezek azok a területek, ahol leginkább segít a pénzügyi eszköz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt uraim, mondja az elnök. Köszönöm a beszámolókat. Köszönöm a válaszokat, nagyon érdekes és gyümölcsöző eszmecsere volt ez. Reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk a regionális bizottságban. Köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk a napi renden. A következő napi rendi pont a négyes költségvetés módosítás a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban. Két Ban úgy döntött a koordinátori ülés, hogy a véleményt készítünk a negyedik költségvetés módosítási tervezetről. Ez egy periódikus kiigazítás az Európai Bizottság részéről, hogy figyelembe vegye az új kötelezettségvállalások, vagy a megvalósult kötelezettségvállalások és kifizetéseket. A Költségvetési Bizottság úgy döntött, hogy a négyes költségvetés módosítási tervezetet a tanácssal a konciliáció keretében tűzi napirendre 2017-es költségvetés koncili, konciliációja keretében és 2016 decemberében lesz szavazás. Ebben az összefügg, e, ebben a mm, feltételrendszerben nincs elég időnk a vélemény elkészítésére. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy inkább az elnök írjon levelet a Költségvetési Bizottság eh, elnökének, megtalálják a levéltervezetét az anyagban, egyetértenek-e a javaslattal, illetve a levéllel. Hallgat engem valaki? Egyáltalán kérdezi az elnök. Válasz, kiváló a levél, kiváló a levél. Köszönöm, mondja az elnök kicsit meglepett, legalább végre valaki eh, meghallgat és egyetért a levéllel. Köszönöm. Van Nisztelrooy úr, két dolgot szeretnék. Ezért cserébe kapok két pontot, mondja Nisztelrooy úr. Elnök, akkor ezzel lezárom az ülést, és a koordinátorokat kérem arra, hogy maradjanak a teremben, folytassuk az ülést velük. koordinátor ülés következik, zárt ülés. Tehát akik nem koordinátorok, kérem, hagyják el a termet.